hozni az iránymutatásokról a tagállamokban. Előadó úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mint ö, ismeretes, 294 módosító indítvány érkezett a ö, foglalkoztatás iránymutatásokhoz. Ez igen nagy szám, de mint jeleztem már a... Ja. Est-ce qu'il y a problème de traduction? Én próbálok magyarul beszélni, van fordítás, működik? Na? No? Pas de traduction. Tu dois parler pour regarder si existe. 1, 2, 3, 4. Hogy lássuk, hogy van-e fordítás. No, non, ça va pas. Ça va pas? Non. Mm -hmm. Lehet, hogy a mikrofon nem működik a magyar fülkében. Most megy? Oké. Okay. Enfin, nous avons réglé le problème. D'accord. Tehát 294 módosító indítvány érkezett, ami nem kevés. De mint jeleztem a múltkor, amikor, amikor szembesültünk ezzel a tényel, amikor beszéltünk a módosító indítványokról, bár a szám nagyon sok, ugyanakkor a tartalmi kérdésekben, az irányokban nagyon sok volt a konvergencia, és ezért azt mondtam már akkor is, hogy optimista vagyok a kompromisszumok létrehozását illetően. Az optimizmusom az a, a folyamatban, ami nem volt könnyű, de azért azt kell mondanom, hogy tovább nőtt. Én eredetileg 27 ö, módosító indítványból állt maga a jelentés, ez beadtam még 10 újat. Ez elsősorban ö, NGO-knak, érdekképviseleteknek a kell történő konzultáció kapcsán előtt javaslatokat tartalmazott, illetve figyelembe vett néhány olyan elgondolást, amely az első vitában a jelentés ismertetésekor hallott, hangzott el itt a teremben. Végül odáig jutottunk, ma délelőtt fejeztük be a munkát, hogy 21 kompromisszumos indítvány született, amiben igyekeztünk minden olyan fontos nehézséget leküzdeni, amely közben előállt. Az egyik ilyen nehézség ez nyilván az identitásunkat képző, vagy identitásunk részét képező szótára különbözősége volt. Nagyjából ugyanarra gondoltunk, de Kiki ragaszkodott a saját megfogalmazásához, a saját szótárához, tehát egyfajta fordítást végeztünk egymás között, és kis jó indulattal többnyire meg tudtunk állapodni olyan szövegezésben, amelyet mindenki el tudott fogadni. A másik probléma az persze néhány olyan célkitűzés vagy elv, és annak a kérdése volt, hogy mi mindennek kell szerepelni a foglalkoztatás irányelvekben, mennyire tágítsuk azt az összefüggés rendszert, ahol ezeket az irányelveket gyakorlatba kell majd átültetni. Ebben nyilván voltak viták, de úgy látom, hogy sikerült előre jutnunk. Felsorolnék néhány olyan fontos elemet most, amelyekben végül is sikerült kompromisszumra jutnunk. Többen kezdeményezték, hogy az rendben van, hogy úgymond ambiciózus célokat fogalmazunk meg a következő tíz évre, de mindenképpen szerepelni kellene a távolati célnak is, nevezetesen annak, hogy az Unió nem tehet le a teljes foglalkoztatásról, mint célról. Tudomásom szerint valamennyi nagy pártnak a, a programjában szerepel a teljes foglalkoztatás, mint végső célkitűzés. Én tehát nem láttam akadályát annak, hogy megtaláljuk azt a formulát, amelyik utal a teljes foglalkoztatásra, mint célra, és ezen belül a következő tíz év feladatai az, amit szerepelnek most az iránymutatások körében annak ellenére, hogy persze csak három évre az érvényesség egy iránymutatásnak, de tekintetbe vettük a tanácsnak azt az óhaját, hogy lehetőleg stabil, tíz évig kitartó főirányokat szabjunk meg ebbe a dologba. Nyilván lesznek majd módosítások. Voltak viták magáról a munkáról, hogy csak a munka mennyiségéről, hogy több munkahelyet hozzunk létre, vagy a munka minőségének különféle ismertetőit is bevegyük az iránymutatásokba. Végül is az utóbbi mellett döntöttünk, és ebben a körben elfogadtuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a méltányos munka, a decent work kifejezésre vonatkozó definícióját beemeltük, hogy ezt egy követendő és elfogadandó célkitűzésnek tekintjük. Viták voltak a minimális jövedelem, minimális bér kérdéseiről. Itt nyilvánvalóan tekintetbe kellett vennünk azt, hogy egyes tagországok eltérő rendszereket működtetnek, van, ahol a nemzeti jog külön intézményeket hoz létre a minimális jövedelem meghatározására. Vannak országok, ahol ez nem létezik, és vannak országok, ahol pedig a minimális jövedelmeket egy tarifális tárgyalásos megállapodás keretében rögzítik. Nyilvánvalóan ezt a különbséget tekintetbe kell venni, nem javasolhatunk olyat, ami ezt a nemzeti hatáskörben tartozó jogosultságot kétségbe vonja vagy felülírja. Azt hiszem sikerült olyan megfogalmazást találnunk a megfelelő minimális jövedelem biztosítása formájában, amely elfogadható mindenkinek. Vita volt arról, hogy a stabilitási paktummal összefüggésben az euró szerepét bevegyük-e a foglalkoztatási irányelvekben. Végül is többek kérésére abban maradtunk, hogy nem kellene idáig tágítani, beszél majd az euróról, a gazdasági irányelvek beszélnek, nem kell nekünk külön beemelni, tehát ezt végül is kivettük a kompromisszumok végső változatából. Azt, hogy ne csak az új munkahelyekre koncentráljunk, hanem lehetőleg a meglévő munkahelyeknek a védelme is egy, egy fontos szempont legyen. Ez ugyancsak egy kívánalom volt, többen a liberálisoktól, szocialistáktól is adtak be ilyen típusú módosító javaslatokat. Ez is egy akceptálható igény volt, megtaláltuk azt a megfogalmazást, úgy látom, amelyikben belefér. Hogy ne csak a strukturális munkanélküliséget csökkentsük, hanem a ö, ö, ö, hanem ezen menjünk túl, ez ugyancsak szerepel. Amivel szemben vannak kétségeim, de a kompromisszum érdekében végül is úgy láttam, hogy el tudtam fogadni. Én ezt némileg optimistának tartom a célkitűzést. A szocialista kollégáktól jött a javaslat, akik azzal az egyébként általam is támogatott törekvéssel összhangban, hogy legyenek alcélok is, ne csak a fő célokat határozzuk meg. Ők egy időben, tehát a következő három évre a guideline-nak hivatalos, hogy nem érvényesség idejére vonatkozó alcélokat fogalmaztak meg, ahol elsősorban a fiatalokra, az idősebb munkásokra 50-64 között, a nőkre, az alulképzettekre, a fogyatékkal élők, illetve a migráns háttérrel rendelkezőkre koncentrálva szeretnék azt elérni, hogy komolyabb csökkenést érjünk el, legalább 10%-osan csökkenjen ezekben a kategóriákban a, a munkanélküliség, illetve a hosszú távú munkanélküliség esetében. Mondom, én ezt egy kicsit túl ambiciózusnak tartom, de végül is a parlament véleményeként, ha arra akarjuk ösztönözni a tanácsot és a tagországokat, hogy minél gyorsabb erőfeszítéseket tegyenek az új munkahelyek létrehozása érdekében, és ebben a körben vegyék figyelembe azokat a csoportokat, akik nem csak hátrányosak most, de ugyanakkor komoly tartalékot is jelentenek a munkaerőpiacon. Én végül is elfogadhatónak tartom, hogyha a parlament többsége ezt támogatja, akkor miért ne? Tehát ezt is bevettük a a kompromisszumos indítványok közé. A képzési igények kapcsán külön kérték a kollégák, hogy ne csak az ipar igényeire, hanem általában is szélesebb körben a gazdaság igényeihez, új foglalkoztatás igényeihez igazodó képzettségeket támogatjuk. A magunk részéről ezt is el tudtuk fogadni. És végül a férfi-női esélyegyenlőségnek a munkavilágában történő megjelenítésére, és sikerült egy kompromisszumos szöveget alkotnunk. Meglátjuk majd, hogy ezenek a kollégák remélem majd elmondják ők is, mit gondolnak. Nekem az volt a benyomásom a mai utolsó egyeztetésen, hogy végül is ezzel a 21 kompromisszumos indítványjal sikerül elérnünk azt, hogy a parlament nagy többsége támogassa ezt a jelentést. Ha pedig ezt tényleg sikerül elérnünk, akkor azt gondolom, hogy ez nekünk a parlament tekintélyének és az általunk képzel, képviseltek véleményének is fontos eseménye lehet. Úgyhogy én szeretném megköszönni azt az irgalmatlan sok munkát, amit kollégáim, a bizottság mellénk rendelt szakértője és valamennyi pártnak a, a, a shadow raportőrei elvégeztek ebbe a munkába, mert az, hogy ilyen nagyszámú indítványból lényegében egy, egy koncentrált és közösen elfogadható szöveget tudjunk létrehozni. Ezt higgyék el nekem, ez mindenkitől nagyon-nagyon sok erőfeszítést, konstruktivitást és kölcsönös jó indulatot igényelt. Én ezt nagy örömmel tudom most elmondani önöknek, hogy úgy tapasztaltam, hogy ez megvolt most a, a, a, a, a bizottság képviselőiben, ezért jó szívvel arra kérem majd önöket, hogy hónap, amikor szavazunk, akkor támogassák a kompromisszumos indítványokat, és ezzel egy komoly lépést teszünk előre, hogy a parlament egységes véleménnyel, erős pozícióban, erős véleménnyel jelenjen meg kifelé. Köszönöm szépen figyelmet, és kíváncsian várom a kommentárjaikat. Merci, Madame Steinruck. Köszönöm, Steinruck asszony, és utána pedig Kövinen asszony. Steinruck asszony. Köszönöm szépen, Önök asszony. Először is köszönöm Őri úrnak, előadónknak azt, hogy sikerült a különböző eltérő véleményeket kompromisszum már alakítani, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is az elkötelezett vitát. Harcoltunk azért, hogy kompromisszumot találjunk, de látjuk az eredményeket, és nagyon remélem, hogy holnap a bizottságban sikerül megszerezni a szükséges többséget. Ami az én frakciómat illeti, igen fontos, hogy világosan lássunk bizonyos dolgokat. Mi az der Vollbeschäftigung nicht aus den Augen. És szeretnénk megakadályozni azt is, hogy dömping legyen hiszen ez is ugyanolyan fontos, mint a köztes célok kitűzése 2014-re, és a konkrét célokat is, hiszen ott van a 2020-as stratégia, de 2020 még nagyon soká lesz, és a köztes 2014-es célokkal mindenképpen előre tudunk lépni, vagyis értékelni tudjuk az addig megtett munkát, és számunkra nagyon fontos, hogy a szociális partnereket is bevonjuk minden szinten egy csomó dologra kitérhetnék még, amiről beszélni lehetne, de a lényeg az, hogy meg szeretném köszönni a jó együttműködést. Turunen Köszönöm, Tüvenen asszony. Köszönöm szépen Őri Csabának a munkát. Látom, hogy nagyon sok kompromisszumot kötöttek. Nem tökéletes ez, de ez egy kompromisszum. Egyikünknek sem tökéletes ez, de hát ilyen a politika, ilyen a kompromisszum, tehát holnap támogatni tudjuk ezt a kompromisszumos anyagot. De számunkra nagyon fontos az, hogy ez hozzáadott értéket tartalmaz, és ilyen módon megerősíti a szöveget, amely előttünk áll a tisztességes munka, a gender, tehát a társadalmi nem kérdésében, kiegyensúlyozottabb a flex security területén, a jó kompromisszumokat tartalmaz, és bár a kompromisszumban nem szerepel, de reméljük, hogy a Green Job, a zöld munkahelyek javaslatát támogatni fogják önök. Ilyen módon tehát azt hiszem, azt mondhatom, hogy valóban a tanács szövegét gazdagítja a mi szövegünk. Ráadásul az viszonylagos 10%-os cél a speciális csoportok számára nagyon fontos, hiszen ne feledjük, ezek a legsérülékenyebb csoportok, a migráns munkavállalók, a fiatalok. A 10% ezért úgy gondolom, hogy megfelelő cél. Szól ez a szöveg egyébként a munkahelyteremtéséről, és a szociális inklúzió kérdéséről köszönöm a kollégáknak, és természetesen köszönöm kollégáknak, és remélem, hogy ezzel tényleg fel tudjuk hívni a tanás figyelmét a kérdés fontosságára. Köszönöm szépen, Tomás Mannur majd pedig Cornelissen asszony, Mannur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őri Csaba már hallotta azoknak a támogató véleményét, akik a jelentésen, illetve a kompromisszumon dolgoztak vele, és ez egy nagyon fontos jel. Turon asszony azt mondta, hogy ez perfekt, vagy félig perfekt. A lényeg tehát az, hogy egy kompromisszumban meg tudtunk állapodni, egymást megközelítettük a munkánkkal, bár minden bizonyal egy-két kérdés még nyitott marad. marad. Örülök, hogy az ILO képletet, hogy mi a jó munka a minőségi orientáció és a mennyiségi orientáció jelentenek fontos kérdéseket, és persze vannak különböző nyelvi megfogalmazások az egyes tagállamokban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy itt egy kompromisszum rajzolódott ki, mégpedig azért, mert ez a realitással függ össze. Az ILO sok jelentése gyakrabban tükrözi a valóságot, mint nem tudom milyen elemzések, éppen ezért örülök, hogy ez közös alapként került kiválasztásra. A minimálbér az egyes országokban mondjuk minimál jövedelem vagy tisztességes jövedelemként szerepel ez. Tehát erről a kérdésről azt gondolom, hogy a jövőben a különböző definíciókban vitázhatunk a különböző nyelvi megfogalmazásról, ezt fontos elemnek tartom. Az alapmegközelítés tehát célra vezető, de ugyanakkor az egyes államokban az alkalmazás nüansznyi különbségeket mutathat, de az a lényeg, hogy a munkavállaló meg tudjon élni a jövedelméből, ne csak éppen vegetálni tudjon ebből. Egy valamire szeretnék utalni, egy pont, ami még kritikusan áll, de nem az őrné jelentésben, hanem a végrehajtás területén, a tagállamokban, ez pedig a kvóták kérdése. Tegnap és ma a egy tanácskozáson a Bundestag képviselőivel találkoztunk, a Német Szövetségi Parlament képviselőivel, és itt elhangzott, hogy a hosszú távúság mellett köztes célokra is szükség van, de azt is meg kell néznünk, hogy egyes tagállamokban a kvóták, tehát a targetek rendszerét más-más módon látják, hiszen azt kérdhet, kérdezhetjük, hogy mit, mi történik, ha egy kvótát elértünk. Az Európai Bizottság lesz valamilyen fő ítész itt? és aztán még esetleg jegyeket is oszt. És vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy kvótákat kiteljesítettük, mások meg azt mondják, hogy ez nem elegendő cél, tovább kell dolgozni. Számomra az a fontos, hogy ösztönzőket dolgozzunk ki a tagállamokban, azért, hogy megfelelő minőségi orientációval rendelkezünk, és persze az iskolából lemorzsolódók számát csökkenteni kell, hiszen ez embereknek semmilyen más esélyük nincs, hogy a munkaerő piacra kerüljenek, mint a képzés. E feltételeket teljesíteni kell, amelyek a munkához való jutás feltételei, ez az ez a, ö, oktatás többek között. Köszönöm szépen Őri Csabának a kitűnő munkát, és az árnyék jelentéstevőknek is. Merci, Madame Cornel. Köszönöm, Cornelissen asszony, majd Elmer úr. Én is szeretnék gratulálni Őri úrnak és a többi árnyék jelentéstevőnek ehhez a nagy munkához. Nagyon, nagyon sok módosító indítványt adtunk le, és sok időt töltöttünk azzal, hogy ezeket megvitassuk. De szerintem a holnapi szavazással a munka csak elkezdődik, és remélem, hogy a túlnyomó többség a, a parlamentben, vagyis mindannyian mindent meg kell, meg kell, hogy tegyünk azért, hogy a tanács valóban odafigyeljen erre. Az eredeti javaslatot és a parlament javaslatát összehasonlítottuk, és azt látok, hogy a tanács végül is csak három szót változtatott meg az Európai Parlament hozzájárulása alapján. Nagyon Remélem, hogy az összes munka, ez az egész munka sok-sok óra, az nem csak három szó módosítását eh, éri meg, és eh, valóban a tanács eh, oda fog figyelni erre a véleményre. Köszönöm, Elmer úr és Moren asszony. Elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani Őri úrnak azért, hogy vállalta ezt a munkát, és elvégezte ezt a herkulesi feladatot. Én is felteszem a kérdést. Kollégáink közül hányan vitatták meg a munkáltatókkal ezeket a kérdéseket, inkább velük, mint a az intézményekkel. A munkáltatók azért panaszkodtak, hogy túl sok foglalkoztatási szabályzat van az EU-ban, különböző rétegek, és bizony meglehetősen sokba kerül ezeket alkalmazni. Akkor ki fog az új irányelvekről dönteni. Látom, hogy most már tíz évben gondolkodik Őri úr, figyelembe kell venni a Lisszaboni folyamatot, ami Hát nem igazán vált be minden területen, de most meg már 2020-ra tervezünk. Vannak céljaink és alcéljaink. Lehet sok-sok célunk, hogyha észszerű módja van annak, hogy ezeket elérjük a teljes foglalkoztatás a cél, ez csak álom, idea, hiszen ez már több évtizede az, ha lenne teljes foglalkoztatás, akkor statikus és rugalmatlan lenne a munkaerőpiac, és valószínű, hogy ennek nem is lenne jó hatása a gazdaságra. A magas szintű, magasfokú foglalkoztatás az reálisabb cél, nem tudom, hogyan lehet elérni. A másik a munkaerő teremtés és a munkahelyek megmentése között szakadék van. A saját tapasztalatom, hogy az EU és a tagállamok szinte teljes mértékben a munkahelyek megőrzésére összpontosított, és nem a munkahelyek teremtésére. Itt rugalmasságot akarnak, és a prosperitást, a növekedést és a foglalkoztatást is figyelembe kell, hogy vegyék a munkáltatók, amikor munkahelyeket szüntetnek meg. A másik a zöld munkahelyek. Hallottuk, hogy ez csak FMR, tiszavirág életű dolog, és az igazi munkahelyekre van szó, a valós gazdaságban, azért, hogy hatékonyak legyenek. Őri úr mondta, hogy az euróra való utalást kivették a jelentésből. Örömmel hallom, mert szerintem a régebbi javaslat leírta, hogy az euró a gazdasági stabilitás sarokköve. De megnézzük az elmúlt hónapok fejleményeit akkor látjuk, hogy szándékosan egy posztmodern irónia jött létre, a makroökonomiai stabilitásnak nem záloga az euró, ez inkább itt az elmúlt két-három évben csönd volt etéren. Elnök asszony, mi azt várjuk, hogy védjük a parlamenti képviselők munkahelyét, akik olyan sok időt eltöltöttek ezzel a jelentéssel. Az én véleményem az, hogy e termen kívül szinte senki nem fog odafigyelni Őri úr munkájára. Morá asszony, majd Obi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én azzal kezdem, hogy őszintén elmondom, mit gondolok erről a jelentésről, erről a munkáról, amit Őri Csaba végzett, és az árnyék jelentéstevők is. Mert úgy látom, ha jól követtem a dolgokat, hogy ez kollektív munka, ennek valóban hozzáadott értéke van annak a parlamenti munkának, amit elvégeztek, figyelembe véve az eredeti szöveget. Szeretnék itt kiemelni különösen egy dolgot. Egyrészt egy jövőképet alakítottunk ki 2020 fényében, milyennek kell lennének, hogy legyenek a munkahelyek, 2020-ra, és ezzel párhuzamosan, és itt Elmer úrnak válaszolok ezzel kapcsolatosan, ha megengedi, vannak összes céljaink is. Thomas Mann beszélt a kótákról, a számszerűsített célokról. Látjuk, hogyha sikerülni sikeresek akarunk lenni ezekkel az útmutatókkal, akkor irányítani kell itt a munkát időben is, és térben is, inkább helyi módon kell itt eh, az irányítást eh, végezni, nem európai szinten, és akkor majd elégedettek lesznek a vállalatvezetők és a regionális eh, irányítók is, ők is megtalálják a helyüket itt ebben a munkában. Még egy másik dolgot kiemelek. Világos, hogyha akarunk is útmutatókat, ha nem harcolunk az ellen, hogy minősítés, végzettség nélkül lépjenek ki az iskolából a fiatalok, akkor semmit nem érünk el, hiszen az iskolából, ha valaki kikerül, az első kirekesztettség az, hogyha nem talál munkahelyet, viszont ahhoz az kell, hogy valamilyen minimális képzettsége legyen valakinek. Úgyhogy a minősítés, képzettség nélküli iskolai végzés, ez ellen kell mozgósítani magunkat. A másik, a jelentés, az iránymutatók és a konszenzus, amit együtt hoztak létre, bizonyítják, hogy ma van egy igazi kormányzásunk, amelyet a szociális partnerekkel végzünk, egy irányításunk, amit meg is hirdetünk. Most már nem úgy látjuk a dolgokat, mint régen, amikor néha csak a vállalatra, vagy csak az emberre koncentráltunk, nem. Ma össze kell egyeztetni a vállalat érdekeit, a jelenlegi gazdasági helyzetet, de az emberek fejlődését is, nem csak a kezdeti, hanem az élethosszig tartó képzésükkel együtt. Úgyhogy ezt a két dolgot kell összeegyeztetni és vegyíteni, ahhoz, hogy ezek az iránymutatások sikeresek legyenek. Tovább kell fejleszteni azt, hogy az emberek alkalmazkodjanak a vállalat alakulásához, fejlődéséhez. Itt nem csak magasabb szintű képzésről és foglalkoztatásról van szó, hanem arról, hogy a vállalatok dinamikáját az emberi fejlődéssel hozzuk összhangba, és ezt a két ugródeszkát kell felhasználnunk, vagy ösztönzőt ahhoz, hogy sikeresek legyünk az iránymutatásokkal. Köszönöm. Ovír asszony, majd Mártin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, Őri Csabának a munkáját. Én a liberális frakció árnyék jelentéstevője vagyok. Nagyon nagy munkát végeztünk, és nekem nagyon nagyra értékelem, hogy a Nőri Csaba meggyőzött bennünket. Azt gondoltuk, hogy túl sok szó szerepel a jelentésben, túl szószát jár, de ne felejtsük el, hogy 27 országból áll az Unió. És a gazdasági krízisből alig kezdünk kilábalni. Magas a munkanélküliség, ezért tehát a foglalkoztatási potenciált kell növelni, és a gazdaságot kell fellendíteni, segíteni kell abban, hogy az emberek munkát találjanak. Nos, a 294 módosítóból 21 kompromisszumos módosítót sikerült, sikerült kikovácsolni. Lehet, hogy egy-két további jó módosítót be lehetne nyújtani, de mi tényleg a leg minden erőnket megfeszítve dolgoztunk. És azt reméljük, hogy nem bukjuk el a szavazást, és a program sem feneklik meg, nem úgy, mint a Lisszaboni agenda. Hogyha pedig nem lépünk előre, akkor ez nagyon nagy baj volna. Tehát nagyon nagy reményünk van abban, hogy sikerül, és um, sok sikert kívánunk mindenkinek a jelentés elfogadásához. Köszönöm, Örkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Őri Csabának. Ambiciózus, becsvágyó jelentéshez, és minden erői erejét megfeszített azért, hogy minél többet bevegyen a módosítókból, amelyek közül bizony némelyik talán majd, hogy nem ellent is mondott egymásnak. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekkel foglalkozik. a jelentés Thomas Mann beszélt arról, hogy a definíció kérdését érdemes megvizsgálni, de ez történik éppen, van itt egy lista, amelyet a titkárságnak átadtam, tehát azt gondolom, hogy érdemes meghatározni, hogy mit értünk az egyes fogalmak alatt. Nem végleges erővel, de legalább tisztázok magunk számára. Sok minden van a jelentésben, ami talán repetitív, önismétlő, Erről most már nem akarok beszélni, hanem csupán egy-két dolgot szeretnék említeni a jelentéstevőnek. Az i kompromisszumban azt gondolom, hogy nem a diszkriminációról, hanem a diszkrimináció elleni harcról kellene beszélni, ha jól értelmezem. Aztán van itt még egy-két kérdés az N, mint Nándor kompromisszumban arról van szó, hogy minden cége, forma azonos helyzetben legyen a verseny tekintetében, hát nem tudom, hogy ez a verseny joggal mennyiben egyeztethető össze. De nem olyan fontos kérdés ez. Aztán arról is szó van, hogy a tagállamok áttekintik az adórendszerüket, a review áttekintés szó elfogadható számomra, ez nem túl erős szó. Aztán a T Tamás kompromisszumban pedig az inseminál jobokról beszélünk. Nem egészen tudom, mondja a felszólaló Harkin asszony, hogy mit értsünk az inseminál job alatt, Hát hogy tudhatná akkor a tolmács? De megkérem a jelentéstevőt, hogy tisztázza ezt a fogalmat, de különben gratulálok Őri Csabának, kitűnő munkát végzett, és egyetértek Cornelissen asszonynal, hogy a tanácsnak minél többet át kell vennie ebből az anyagból, és remélem ezt meg is teszik. Mit Handel? Handel úr. A presidentin, liebe Kollegen. Elnök asszony, kedves kollégák! Én magam is gratulálni szeretnék az árnyék jelentéstevők és asszisztenség intenzív munkájához. Kollégáim arról tájékoztattak, hogy milyen intenzív vitákkal teli, de mégis konstruktív vitákat folytattak le az érintettek a jelentés körül. Mi a kompromisszumok közül sokat támogatni tudunk, egy-kettőt azonban nem, Két megfontolást szeretnék elmondani, amelyek már a vitában is szerepeltek. Egyrészt a célok kérdése. Van egy régi elv. Aki nem ismeri a célt, az gyakran az odavezető utat sem találja meg. Sok megfogalmazandó célnél sajnos ez a jelentés még most is nem eléggé konkrét, most sem eléggé, eléggé konkrét. Azt szerettük volna, hogy konkrétabb célokat halljunk. Másodszorban a jelentéstervezet a misszájunk íze szerint még mindig túlon túl is a régi flex security gondolkodásmód rabjaként fogalmaz. Az európai szakszervezetek arra tettek javaslatot, hogy fordítsuk át ezt a fogalmat, és securability-re fordítsuk át, tehát e, komolyan kérjük azt, hogy igazi biztonsági, biztosítási rendszerek kerüljenek kialakításra. Ez a gondolat nem jelenik meg kellőképpen a jelentés tervezetben. Nem ellenézzük a jelentést, de egy-két kompromisszumot nem tudunk támogatni. Köszönöm. Merci. Je vais redonner la, la... Köszönöm. Megadom mindjárt a szót a szelőadónak, de a konklúzióban Kérem, hogy mondja el, mit javasol nekünk, amikor az informális találkozó lesz a belga elnökséggel. Ön szerint melyek azok a pontok a kompromisszumos tárgyalásoktól függően, melyek azok a pontok, amelyek eh, prioritást kell, hogy élvezenek a parlament részéről, amikor ez a találkozó megtörténik. Mert a bizottság, bár nem lesz ott, de mégiscsak nagyon jó, hogyha a parlament véleményét át tudjuk adni, úgyhogy jó lenne, hogyha két-három pontot mondana nekünk, amelyekre hangsúlyt helyezne akkor, amikor a belga elnökséggel találkozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kollégáknak is a, a, az elhangzott kommentárokat. Kezdeném a, a, a végén, lehet, hogy fordítási probléma volt, nem pontosan értettem Marian Harkinnak a problémáit, de megbeszéljük utána. Én a szövegben nem látok, ha úgy tetszik, érthetetlen kifejezést. Ez a női férfi egyen értékűségnek a, a, az igényéről szól a munkahelyeken, a munkahelyteremtésben, ilyen értelemben mondhatom azt, hogy egy viszonylag ö, nehéz volt ebben a kompromisszumban, hisz nagyon ö, határozott megfogalmazásai vannak általában a pártoknak, miközben magában a célban többé-kevésbé egyenértünk, de ha van olyan kifejezés, amelyik nem világos, beszéljük majd, megmondom, a tolmácsolásból nem volt világos, nem jött át nekem, hogy pontosan ö, ö, miről is van szó. Ö, én úgy, ha a belga elnökséggel valóban találkozni fogunk, ha minden igaz csütörtökön, és ez jó, mert a tavaszi szünet, vagy a nyári szünet előtt, hogy még, kicseréljük legalábbis az első reflexőinkat. És nyilván azért azt látnunk kell, hogy ez az együttműködési eljárásnak egy sajátos esete, amikor ugyan meg kell várni a parlament véleményét a tanácsnak, de semmi nem kötelezi a tanácsot arra, hogy bármit megfogadjon belőle. Én azért remélem, hogy ellentétben Helmer kollégánk jóslatával, hogy ez legfeljebb itt a teremben érdekel bárkit is, amit mi csinálunk, talán egy picit előbbre jutunk. Én is azt gondolom, hogy azt, hogy minden javaslatunkat, vagy minden ötletünket gondolkodás nélkül és lelkes tapsal elfogadja a tanács, ez egy kicsit túlzás lenne, és valószínűleg ilyesmire nem számíthatunk. De ö, valóban néhány célkitűzést ö, ö, talán meg fog fontolni a, a tanács, hogy belekerüljön. Én ilyennek tartok, a, tartom azt, hogy néhány olyan elvet sikerült bevinnünk, ami hogyha rögzül a, a tanácsi szövegben is, azért megnyugtatóbb lesz a, valamennyiünk számára. Ilyenek a, a, a környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok, ilyen a, a teljes munkának, a, a teljes foglalkoztatásnak, mint végső célnak a megemlítése, és ilyenek az al célok. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy üzenjünk, hogy akkor, amikor lendületet akarunk venni, új munkahelyeket akarunk létrehozni, akkor koncentráljunk a legsérülékenyebb rétegekre, illetve arra a körre, ahol a legtöbb tartalék van és az egészen biztos, hogy például a fiatalok, a 15 és 24 éves korosztályba tartozók nem csak, hogy tartalékot jelentenek, hisz még fiatalok, bármi lehet idézőjelben téve belőlük, hanem ők azok, akik, hogyha nem kezdik el időben a, a, a munkájukat, akkor sokkal nehezebben illeszthetők, hogy vihetők be a, a munkaerőpiacra a későbbiekben. Tehát elnök asszony kérdésére az első válaszom, hogy én fontosnak tartanám elérni azt, vagy meggyőzni arról a belga elnökséget, hogy a fiatalok ö, külön ösztönzése az, a, a szerepeljen az alcélok között. Hasonlóképpen a, azt a szocialista javaslatot, amit mondom, egy kicsit optimistának tartok, de talán ebből át tudnak venni valamit, amelyik ugyanerről szól, hogy a, az egyben tartalékot jelen esetben hátrány szenvedő rétegeket ilyen alcélokként említsük meg, hogy figyelj, hívjuk fel az országok figyelmét, hogy ezek a rétegek, ezek lehetőséget jelentenek a munkaerőpiac bővítésére és a munkaerőpiac bevonására. Amiről nem beszéltünk ma, de én nagyon fontosnak tartom, az a, a szegénység elleni irányelv kapcsán, hogy ö, emeljük ö, be mindenféleképpen kitüntetett célkitűzésként, ha úgy tetszik, al célkitűzésként a gyermekszegénység elleni harcot, mert azok, akik szegénységben töltik el a gyerekkorukat, azoknak sokkal, de sokkal kisebb lesz az esélyük arra, hogy megtalálják a helyüket normálisan majd a, a, a, a társadalomban, a munkaerőpiacban beintegrálódjanak, és ezeken a pontok én azt gondolom nem is mondunk olyasmit, ami ellentétben állna az, a 2020-as stratégiában eddig ö, ö, ö, megismert ö, elemekkel, és el tudom képzelni, hogy ezek, ö, hogy ezek akceptál, akceptálhatók is legyenek. Én mondjuk ezeket tartanám a legfontosabbnak ö, ö, ö, kiemelni, és természetesen a múltkor beszéltünk róla, az, hogy a kohéziós politikáról külön beszélünk ebben a jelentésben, ezt is fontosnak tartom, bár el tudom képzelni, hogy ne feltétlenül a foglalkoztatás irányelvek között legyen, hanem valahol tegyük át akár a gazdaság irányelvek közé, akár egy általános hogy mondjam, preambulum formájában jelezzük azt, hogy úgy gondoljuk, hogy most, amikor majd elkezdődik a következő költségvetési vita, és a foglalkoztatási célkitűzéseket a 2020-as stratégia jegyében az Európai Unió egyik fő célkitűzésének tekintjük, akkor ehhez hozzá kell igazítani a kohéziós politikákat, mint egy olyan instrumentális környezetet, amelynek összhangba kell lenni a foglalkoztatási célkitűzésekkel. Hát körülbelül ennyi lenne a, a válaszom. Én köszönöm, a, ha jól érzékeltem, támogató nyilatkozatokat, és szeretném hozzátenni, hogy azzal, hogyha holnap megszavazzuk a jelentést, reményeim szerint meg tudjuk szavazni, találkozunk majd a belnács e, elnökséggel is. Ha szükséges, én továbbra is rugalmas és nyitott vagyok arra, hogy akár a frakciók együttműködésével de ha kell, akkor még hozzátegyünk, hogy alakítsunk a végső szövegen a, a szeptemberi szavazás előtt. Már a plenáris szavazás előtt. Köszönöm szépen. Merci, monsieur Donc nous Köszönöm szépen, Horry Holnap szavazunk. Köszönöm. Holnap szavadunk és aztán találkozunk majd az elnökséggel, belga elnökséggel is, és a plenárison szeptemberben megszavazhatjuk a szöveget. Magának a tanácsnak is lehetővé teszi ez majd, hogy a foglalkoztatási irányelveket elfogadhassa, holott a nagy iránymutatásokat már el is fogadta a tanács. Most az ötös napi rendi pontra térek át, és megadom a szót Srötter asszonynak, hogy az új fenntartható gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kialakításáról a módosítókat ismertesse. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Holnap szeretnénk szavazni erről a jelentésről, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért, ez egy nagyon produktív, nagyon termékeny folyamat volt, amely mm, megítélésem szerint sikeresen ért véget. Mindenről tárgyaltunk, mindenben megállapodtunk, és valóban egymáshoz közeledtek az álláspontok, megérte tehát tárgyalni. Mi több, azért is sikeres volt ez a tárgyalás, mert egy olyan szöveg jött létre, amely sok mindent sikerült, amelyben sok mindent sikerült korrigálni. Omen Reuten asszony például azt mondta, hogy az egyik megfogalmazás érthetetlen volt, igaza volt, átfogalmaztuk. De politikai szempontból is közelítettünk egymáshoz, köszönöm minden frakciónak az együttműködést. Köszönöm az öt szakbizottságnak is a munkáját, akik módosítókkal gazdagították a jelentéstervezetet, látják majd a végszavazásnál, hogy a legtöbb esetben igent mondok a módosítóra, hogyha valahol nemet mondanék, akkor ennek az oka inkább az, hogy azt mondom, hogy mondjuk itt demográfiai kérdésről van szó, ez pedig Thomas Mann jelentésébe tartozik. Tehát nem tartalmilag ellenzem bár ezt a módosítót, hanem úgy gondolom, hogy más hova tartozik. Így áll ez például a demográfiáról szóló legalább két vagy három módosítóval. Hát ennyit akarnék a dolog hátteréről mondani, vagy ahol tartózkodom javaslataimban. Ott ezt úgy kell értelmezni tartózkodásom, hogy itt támogatom bár, vagy egyetértek bár a felvetéssel, de úgy gondolom, hogy nem ide tartozik a szövegben, vagy máshol a szövegben már elmondtuk ezt. Összességében Persze a vélemény a szakbizottságban először általános hatást kelt, és nem tud minden szempontra kiterjedni, ezért kell majd végül is szavazni a szövegről. De mondom, ha tartózkodom, akkor sem tartalmi kérdésben tartózkodom, hanem úgy gondolom, hogy más helyen van, jó helyen ez a szövegrész. Azt hiszem, hogy azt is világosan elmagyaráztam, hogy miért teszek nemes, miért teszek nem szavazatra a javaslatot a módosítóknál, hanem azért, mert nem azért, mert nem értenék vele egyet esetleg, hanem azért, mert nem ide tartozik. A legutóbb, és ezt többen említették, legutóbb többen említették, hogy mintha párhuzamoság jönne létre az EU 2020-as stratégiájával. Úgy gondolom, hogy mindenhol kidomborítottuk azt a tényt, hogy a jelenlegi stratégia stratégiát meg kell nyitni a 2020-as stratégia előtt, és a meglévő pénzügyi támogatásokat azért kell felhasználni, hogy egy új és fenntartható fejlődést, fejlődést érjünk el. A globális kiigazítási alap kapcsán volt nagy vita. Az elképzelés az, hogy egy olyan pénzeszközről beszéljünk itt, amely nem befolyásolja az kiigazítási alap alkalmazását. Felismerjük ugyanis szövegünkkel, hogy a fenntartható gazdaságra való átállás munkahelyeket teremt, éppen ezért helyes, hogyha munkahelyek tűnnek el, akkor ezeket itt az átképzést támogassuk. Tehát itt van egy kapcsolat Morán asszony jelentésével is, ezért tartottam meg ezt a szövegrészt. Azt remélem, hogy holnap nagy támogatást élvez majd ez a jelentés, egyéb iránt minden frakció erre utaló magatartást végzett. Az összes módosítót megjelenítettem a kompromisszumos módosító indítványokban. és az nem csak a frakciók, hanem az egyes kollégák által felvetett kompromissz módosítókat is igyekeztem megjeleníteni, így a szociális modellek közötti különbséget sikerült jobban kidomborítani. Köszönöm tehát a módosítókat. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk itt elérte azt, hogy a tanács előtt döntést hozzon. Tudjuk, hogy a spanyol elnökség napirendre akarta venni ezt a kérdést, de most mi, hogyha holnap elfogadjuk ezt a véleményt, mi tetszük meg, mi fogjuk majd megten, megtehetni, leszünk majd megteendő ezt a legnagyobb lépést, eh, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelzés a belga elnökség irányába is, mondván, hogy fontosnak tartjuk ezt a kérdést, konkretizáljuk a véleményünket. Ilyen módon tehát jó példával járunk elő a tekintetben, hogy hogyan tudja mi szakbizottságunk a tanács munkáját befolyásolni. Van itt egy-két szóbeli módosító indítvány, ahol, amelyek a megfogalmazás átalakítására tesznek javaslatot, azt hiszem, hogy ezeket el lehet fogadni, bár a szóbeli módosítóknál az a szabály, hogy ezeket is feltüntetjük a szavazólistán, és ezek is nagy konszenzust élveznek. Világos, hogy a törlések ellen vagyok, de a legtöbbet visszavonták. Ami pedig a referencia dokumentumokat illeti, nem szeretnék további referencia dokumentumokat bevenni a szövegbe, csak a bizottság által felvetetteket. Itt én magam is mértékletes voltam, a megfogalmazás során, hiszen nagyon sok mindent olvastam a szöveg elkészítéséhez, de csak igyekszem a lábjegyzetben, a referencia dokumentumok körében csak a bizottsági szövegben említett dokumentumokat használni és említeni a második szempontból. Fontosnak tartom, hogy a jelentés címe megmaradjon, ezért a címere vonatkozó módosító indítványokat elutasítom. Hát ezek lettek volna a legfontosabb kérdések, melyekről beszélni szerettem volna, és persze nagyon kíváncsian várom a kollégák véleményét. Merci, Madame Essaya. Köszönöm szépen, Essaya asszony, tessék. And thank you for rapporteur. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Schröder előadónknak ezt a jó munkát, és az, hogy 27 kompromisszumot sikerült összehoznia, ha jól számoltam. Ennek legtöbbjét támogatni tudjuk, de nem mindegyiket. Ami nagy öröm számomra az, hogy a jelentés alapja az illó definíciója a zöld, úgynevezett zöld munkahelyekről, és ebben a definícióban az szerepel, hogy minden munkahelyet lehet fenntarthatóbbá tenni, úgyhogy nincs itt törés a rossz ipar meg a jó ipar között, hanem minden munkahelyet fenntarthatóbbá lehet tenni. Ez ennek a jelentésnek az alapja. A mi frakciónk szeretett volna itt egy kitételről től meg szabadulni, vagyis inkább fenntartható munkahelyekről beszélni, és nem zöld munkahelyekről. A legtöbb szóbeli módosításnak az a lényege, hogy a green jobs eh, helyett, a zöld munkahely helyett eh, fenntartható munkahelyet tegyünk be a szövegbe. Mint mondtam, nem szabad túl értékelni az új fenntartható gazdaság munkahely potenciáját, de alábecsülni sem szabad, hanem reálisnak kell lenni. Bár mindannyian sokat remélünk az új eh, lehetséges munkahelyektől, Azért emlékezni kell arra is, hogy nagyon sok olyan munkahely van, amely megszűnik, mert a technológia változik. Szerintem reálisan kell gondolkodni, és a néppártnak ez a, az alap elképzelése. Néhány kompromisszum született, a BB például, ami kötelező érvényű célokat és szankciókat képvisel a tagállamoknak. Szerintünk ez túl messzire megy. A mi frakciónk ezt nem tudja igazán támogatni. A G kompromisszum itt szintén kötelező feltételek szerepenek ebben legalább tíz évre előre. De a technológia változik, és szerintem ebből a szempontból tíz év túl hosszú időszak. Hogyha szubvenciókat vagy adócsenketéseket írunk már előre, írunk elő tíz évre, akkor szerintem ez a pénz azután elveszhet. Ebben az ágazatban a technológia változása olyan gyors, hogy erről nem szabad megfeledkezni. Maga az előadónk beszélt a 19-es bekezdésről, én is ezt problémásnak találom, mert erős kételjem van, meg tudjuk-e változtatni a globalizációs alap céljait, hogyha ezt egy kicsit pontosítaná a zárszavában az nagyon jó lenne mindannyiunk számára, vagy a többség számára. Köszönöm, ezek a legfontosabb megjegyzéseim. Köszönöm. Köszönöm szépen Thomas Mann, aztán Harkin asszony. Köszönöm szépen. Általában megköszönjük a jelentéstevő munkáját, de most is teljes joggal tesszük ezt, hiszen valóban Hatalmas munkát végeztél, Elizabeth, és mindent megtettél, hogy a legkülönbözőbb álláspontokat valahogyan kiegyenlítsed, közel hozad egymáshoz. A sok beszélgetés, háttérbeszélgetés, amelyet folytattunk, azt vizsgálta, hogyan lehet a különböző véleményeket egyeztetni, hogyan lehet többséget találni, hogyan lehet kompromisszumokat megfogalmazni. Vannak persze kettősség, eh, ismétlések, ahol ismételjük a szöveget. Azután vannak alapelvek, és eh, néha előfordul, hogy rengeteg módosítót eh, írnak hozzá, és ez felvizezi a szöveget. Nem itt, nem ebben a helyzetben. Másrészt persze meg kell akadályozni, hogy párhuzamosan fogalmazunk, többször említsünk egy problémát, de ez itt szintén nem történik meg, tehát nagyon örülök ennek a munkának. Érdekes volna tudni, hogy hogyan lehet ezt a nagy nyilvánosság fele kommunikálni, hogy itt egy komoly munkát végeztünk, európai többletértéket értünk el. Talán az újságírók fele is megmutathatnánk, hogy lám az Európai Parlamentben nagyon eltérő véleményeket áthidalva sikerült egy jó, erős, fenntartható kompromisszumot kialakítani. Nem arról van szó, hogy itt egy vékony többség fogadja majd el ezt a jelentést, azt hiszem, hogy ez a jelentéstervezet megérdemli a nagy többségű támogatást. Köszönöm szépen. Dans cette commission, un esprit de, de coopération olyan együttműködési szellem hagyja át ezt a szakbizottságot, hogy az hihetetlen. Hárkin asszony. Köszönöm szépen, néhány észrevételt szeretnék tenni az árnyék jelentéstevünk Störks, Sterks úr nevében, aki másik szakbizottságban van most. Egyrészt ő maga is hálás Sörőter asszonynak a kompromisszumokért, és hálás azért, hogy a legtöbb módosítót um, beépített a kompromisszumokba, ezeket támogatni tudja is azt is jelzi, hogy egy-két törlésre vonatkozó módosítóját visszavonja, hiszen úgy módosították a szöveget, hogy nem ellenzi már azt. Van egy kompromisszum azonban, amit nem tud elfogadni, ez a BB kompromisszum, hiszen ez kötelező célokat ír elő. Ráadásul az EU 2020-as stratégiát, 2020-as stratégiáját is bírálja, miközben ezt mi már a parlamentben elfogadtuk. Azután a kompromisszumos módosítók utolsó változatát én magam is átolvastam, és gratulálni szeretnék Schröter asszonynak egy eh, koherens és célorientált jelentéstervezethez. Végezetül pedig a 19-es bekezdésről, a globalizációs kiigazítási alapról szeretnék valamit mondani. Ez valóban az egyéni munkavállalókra vonatkozik, és hogyha itt egy fenntartható gazdaság támogatására akarjuk fordítani, akkor valamilyen pény, példára lenne szükség, mondjuk, hogy egy elbocsátott munkás szállítmányozási vállalatot akart alapítani, és ilyen módon ez nem volt fenntartható a gazdaság részéről, tehát nem tartanám helyesnek, hogy beszűkítsük a fókuszát ennek az alapnak. Mohan asszony, majd Gröni asszony. Mohan asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én teljes mértékben csatlakozom ahhoz, amit Árkén asszony elmondott. Gratulálok Sötter asszonynak a kiváló munkájáért, egyeztető, szellemben végzett munkájáért. Ugyanakkor, ami a globalizációs alkalmazkodási alap problémáját illeti, Schröter asszony is megpróbálta úgy szervezni a jelentését, hogy az az általam ö, ö, elkészített, jelenleg készített jelentéshez igazodjon. De a végső célt nem ö, csak a fenntartható gazdaság ö, fényéből vagy szemszögéből vizsgálhatjuk, és nem szabad csak erre redukálnunk magát az alapot. És Pupakis úr és, és Grüni asszony is elmondták, hogy a jövő munkahelyeinek kérdését is meg kell említenünk, bármilyen ágazatról is legyen szó a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználásakor, az alap arra szolgál, hogy előkészítsék, felkészítsék a munkavállalókat arra, hogy egy tartós, jövőbe mutató és jövőben fenntartható, nem csak zöld hanem fenntartható munkahelyet teremthessenek. Elnök asszony, ha megengedi, magában a szövegben, a jelentés szövegében egy picit azt gondolom, hogy valami kis finomítást kellene eszközölni, egy szót kellene megváltoztatni a 13-13, 13-as, 13-as oldalon, utanunk az elemzésben Kelet-Németországra, Hát nem tudom, hogy a napenergiával kapcsolatos utalásnál kelet-német országra, mint olyanra való utalás helyén való-e. Lehet, hogy ezt az utalást már mint a kelet utalást azt gondolom, mint koncepciót történelmi jellege miatt ki kellene húznunk, mivel ez már nem aktuális. Ennyit, elnök asszony. Köszönöm, tisztelt kollégáim. Persze, megértem, hogy ez így van, viszont az, hogy most az indoklásában elvégzi-e ezt a történelmi utalásra való finomítást, vagy ennek kihúzását az előadó, hát lehet, hogy itt nem Kelet-Németországról volt szó, mint mondjuk az NDK-ról, hanem Németország keleti részéről, és akkor lehet, hogy csak fordítási problémáról van szó. Grüni asszony, aztán Pixon úr. Grüni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm Sotter asszonynak a módosítóit, a, a, mármint hogy bevette a módosítóinkat a kompromisszumos módosítók sorába. Valóban fontos, hogy a jövőbeli, a holnap munkahelyeiről is szóljunk. Elmondtam már a múltban is, megismétrem ezt, és valamit még hozzá is fűznék, egy módosítót, a jövőbeli munkahelyek megfigyelő központjáról én beterjesztettem szóban, de nem fogadt el az előadó, és Eszája asszony úgy tudom arra utalt, hogy a jövőbeli munkahelyek megvalósíthatóságáról egy olyan tanulmány születne, amelyen keresztül ezt a gondolatot be lehetne venni. Miről is van szó a vállalatokban? Kicsit mindig késésben vannak az oktatással, a képzéssel, és igazából azt is megállapítjuk, hogy később aztán azok a személyek, akik most éppen munkanélküliek, valahol ö, találhatnának munkát, mert vannak vállalkozások, vállalatok, amelyeknek szükségük lenne rájuk. Valahol hosszabb távon tehát el kellene azon tűnődnünk, hogy hogyan lehetne megoldani Egyrészt a kutatásokkal és a munkahely kereséssel egy időben a munkahelyek perspektíváit is. Itt a napenergiára történik utalás, a múltban ez nem történt meg, amikor én diák voltam, akkor a minőségi munkahelyekről a vállalatokban még nem, vállalatoknál még nem beszéltek, pedig szükség volt minőségi munkahelyekre minden egyes foglalkoztatási ö, képzésben, nemzeti programokban azt gondolom, hogy nem történik eléggé ö, utalás a jövőbeli munkahelyekre. Úgyhogy valahol azt kellene megvizsgálnunk, hogy az európai szintéren hogyan léphetnénk föl ezen aspektus kidomborítása tekintetében. Vixen úr. Tack för ordet, fru ordförande. Jag skulle vilja tacka fru... Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni Schröter asszonynak és a többi kollégának is a kitűnő együttműködést. Úgy hiszem, hogy az a e kérdésekben és a módosító indítványokban megjelenő nagy véleménykülönbségek ellenére olyan kompromisszumokat sikerült megfogalmazni, amit a legtöbben támogatni tudunk. Kiegyenlített ez a jelentés, mely figyelembe veszi mindazon kritériumokat, amelyekre szükség van az előttünk álló átalakítás végrehajtásához. Nagy örömmel látom, hogy a képzés és a kutatás, valamint az egyenjogosítás és az ifjúsági munkanélküliség, vagy a fiatalok körében fennálló munkanélküliség külön figyelmet kapott egy krízisben, a foglalkoztatás politika nagyon nagy jelentőséggel bír. De mindenkire kell, hogy vonatkozzon az fiatalokra, idősekre, nőkre és férfiakra, hogy hozzá kell járulniuk a helyzet javításához, de persze más-más módon kerülhetnek veszélybe. Van-e más hozzászólási kérelem? Nincs, akkor átadom a szót az előadónak. Dankeschön. Köszönöm szépen. Gondolkoztam, hogy a Global Adjustment Fund ügyében nem lehet-e megoldást találni. Azt hiszem, értem, mi a probléma. Mit nem értenek. Tehát én értem, hogy önök mit nem értenek. Én ugye azt gondoltam, hogy ezt az egészet meg kell változtatni, de talán nem kell az egészet megváltoztatni. Megoldást tudok találni. Még egyszer közelről megvizsgálom ezt a kérdést. Ugye azt vetette föl, hogy a pénzt akkor is fel lehessen használni, hogy ezt felkínálják. Hát persze ez egy más történet, hiszen az országokban más-más lehet a helyzet. Mondom, én értem, én értem ezt. És ennek fényében át fogom dolgozni ezt a javaslatot, és ezt eljuttatom önökhöz azért, hogy ne mindent ellenezzenek. Azután még kerestem valamit. Eszája asszony, hogy az a bad és good industrére vonatkozó megfogalmazást miért nem akarom bevenni? Hát nem akarok iparágakat jó és rossz iparágaké degradálni. Ez az oka. Azért ellenzem ezt, mert úgy gondolom, hogy a klasszikus iparágak, most nagyon higat, higatta mondom, fontosak acél, ipar nélkül nem tudnánk megélni, tehát nem akarom le bedindusztrizni, hogy magyarul mondjuk lerossziparozni az acélipart. Ezért tehát a jó és a rossz iparágok megfogalmazása ellen vagyok. De különben úgy gondolom, hogy egy nyelvet beszélünk, egyként gondolkozunk, és talán, hogyha megérti, hogy én sem akarok bed és gut között különbséget tenni, akkor látja, hogy miért nem akarom ezt így megfogalmazni, hiszen a man úrral kidolgozott kompromisszum arról beszél, hogy minden iparág átalakulóban van. Mindenkinek eh, szembe kell nézni a kihívásokkal. És ebből ered a Grüni asszony által felvetett kérdés is, ugyanis a kutatás kimutatta, hogy nincsenek ilyen új munkahelyek új profillal. Nem, ezek hagyományos kézműipari képességek, amelyeket újonnan használnak. Mondjuk van egy vízszerelő, vagy egy szerelő, aki 50 éves, és kitűnően képzett, hát az ő készségére és képességére van szükség a napenergia a fotovoltaika, tehát a nap elemek felszereléséhez. Tehát nem kell egy új képesség vagy szakma, hanem csak a meglévő készségét és képességét kell tudnia alkalmazni más területre is. És itt hatalmas igény jelentkezik az ő szakmunkája iránt. Például itt a vízszerelők, fűtés és vízszerelők ből van túl kevés Németországban. Morán asszony. A magyarázatom csak példálózó jellegű Németországban a nap ipar nagy szereplői Németország keleti felében vannak. Klaszterekben jelentkeznek. Kelet-Németországban 4-5 ilyen szolár cég működik. Ezzel magyarázható megfogalmazással. Ez egy teritoriális megnevezés. Felsorolhatnám az egyes szövetségi tartományokat is, de ez egy jó példája annak, hogy egy hátrányos helyzetű régió Németországban a klaszter képződés segítségével hatalmas előrelépéseket ért el. Ez a leghátrányosabb régió Németországban mégis komoly klaszter képződés zajlott le. Tehát voltak éppen a kelet jelző, itt egy földrajzi jelző, tehát úgy gondolom semmi értelme nem volna ezt kitörölni. Ami a tíz évet illeti, Miért beszélünk tíz évről? Az Európa 2020-as stratégia épp egy tíz éves időszakot irányoz elő, ezért beszélünk tíz, beszélünk tíz évről. Az Európa 2020-as stratégia keretébe illeszkedő stratégiákról beszélünk. Ez tíz év. Ezek a keretfeltételek, és mind a foglalkoztatási irányelvek, iránymutatások, mind a gazdasági iránymutatások, mind az egész Barozó stratégia tekintetében tíz évről beszélünk. Mondhatnánk azt is, hogy húsz év, de ennek semmi értelme nem volna. Hiszen az Európa 2020-as stratégiát össze akarjuk kapcsolni a mi jelentésünkkel, vagy a mi jelentésünket a stratégiával. Ezért beszélünk tíz évről. Persze úgy volnánk hiperkorrektek, hogyha beírnánk zárójelben, hogy épp úgy, mint az Európa 2020-as stratégiában, de hát ezt nem tesszük meg. Azt hiszem, hogy minden felvetésre válaszoltam, nem, de hogy is, van itt még valami. A BB kompromisszum ellen többen szót emeltek. Itt a saját szakbizottságunkból megfogalmazott módosítókat igyekeztem úgy átfogalmazni, hogy ne önismétlővé váljak. Így jött létre a BB kompromisszum. Azt hiszem, hogy egy, jó munkát végeztem itt BB-vel. Akarom mondani, tehát nem BB végzett jó munkát, hanem én végeztem jó munkát a BB kompromisszummal, és úgy hiszem, hogy ez elfogadható és támogatásra érdemes ez a kompromisszum. A kompromisszum voltak éppen csak a megfogalmazást akarja pontosítani. Túl hosszú lett volna a megfogalmazás, amúgy is igyekeztünk ezt rövidíteni. Így jött létre tehát BB, mármint a BB módosító indítvány, illetve a BB kompromisszumos szöveg. Remélem, hogy elég kollega lesz, aki támogatásáról tudja biztosítani a BB-t, vagy BB-t, Tudom, lejegyeztem, hogy van, aki ezt nem tudja támogatni, de én fontosnak tartom ezt, hiszen a módosítók megfogalmazója úgy gondolta, hogy csak az ő megfogalmazásával lehet ezt a célt elérni. Nem hiszem. Azt hiszem, hogy más út vezet a célhoz. Merci beaucoup. Donc, euh, Madame Morin, j'ai vérifié. Köszönöm. Mora asszony, az angol verziót megnéztem, úgyhogy angolban Eastern Germany van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy többféleképpen fordították Schröder asszony jelentését. tovább. Holnap fogunk szavazni Schröder asszony jelentéséről, és majd reméljük, hogy ez a szeptemberi plenárisra kerül. Most pedig a hatos napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Vélemény előadója Tomás Mann kollégán, a bizonytalan helyzetű női munkavállalók. Hát, Thomas Mann mondtam, elnézés, de a konszenzus szellemében itt összetévesztettem, összekevertem a két Tomász, de Tomás Handlerről van szó, elnézést kérek, kedves előadó. Ez a női, női bizottság felé irányul ez a vélemény. Öné a szó. Kedves kollégák, elnök asszony, hogyha Thomas Mann a Drúszám át akarja venni ezt a jelentést, akkor biztos, hogy érdekes változtatásokat eszközöl majd az én számízéhez képest. Bevezetőképpen annyit szeretnék mondani, hogy a vélemény, amelyet elkészítettem, nem szorul különösebb képpen magyarázatra. A nőket az elmúlt években prekárius vagy bizonytalan munka viszonyokba kényszerítették az elmúlt években. És úgy gondolom, hogy mind a munka minősége, mind az életminőség, mind az munka esélyek és a fizetés tekintetében az hátrányos megkülönböztetés. Ezért úgy gondolom, hogy szakbizottságunk, a FAM szakbizottság számára megfogalmazott vélemény megfogalmazása során az általam javasolt utat kell járnunk. Köszönöm a módosítók benyújtóinak munkáját. Körülbelül 50 módosítót kaptam, és ezek segítségével az én álláspontomat, véleményemet ki tudtam egészíteni, pontosítani tudtam. Az ilyen véleménynél persze nagyon korlátozott a hossza a véleményeknek. Ezért tehát köszönöm a módosítók benyújtóinak, hogy finomították a célokat. A legtöbb módosítót átvételre fogom javasolni, csupán egy-két benyújtott módosítót nem tudok feltétel nélkül támogatni. Néhány ponton szeretném ezt világosra tenni. Például egy pont kapcsán. Ez pedig a minimálbér kérdése. A bér megfogalmazása nem ö, kerül támogatásra minden módosító benyújtája által nem támogatják ezt. De még egyszer mondom, itt most nem egy irányelvről van szó, hanem egy közös, arról van szó, hogy megegyezünk egy közös célban, arról, hogy a nemzetállamok milyen módon alkalmazzák ezt a célt, ez legyen az ő ügyük, hogy ezt ágazatilag, regionálisan vagy nemzeti szinten hajtják-e végre, legyen ez a tagállamok döntése. Különösen az észak-európai kollégák számára fontos ez a kérdés, hogy ne egységes szabályozás jöjjön létre Európában, amely helyettesíteni vagy eh, fölöslegessé tenni a bevált nemzeti minimálbér megfogalmazásokat. Nem. A holnapi kompromisszumos megfogalmazás olyan megfogalmazás, amely az összes nemzeti rezsimet meg tudja tartani. 27-ből 21 tagállamban léteznek minimálbérszabályok. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy olyan célben megegyezünk, amely nem új a parlamentben jelesül, hogy az országos átlag bére nek legalább 60%-a legyen a minimálbér, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni, ezt a célt, és hogyan lehet élettel megtölteni. A tagállamban erről nem egy irányelv szól, nekünk csak a célok megfogalmazása a feladatunk. Nagyon örülök annak, hogy a tárgyalások során sikerült az equal pay és az equal value, tehát az azonos bér és az azonos érték fogalmát jobban megfogalmazni. Az a benyomásom, hogy a kollégák közül legtöbben holnap a szavazás során a, a FAM, a Nőjogi Bizottságban támogatni tudják majd ezt. És azt remélem, hogy a véleményemet holnap el tudjuk mi is fogadni. Köszönöm szépen. Madame Jutovasi. Благодаря, госпожо президент. Искам да поздравя нашия колега. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék kollégánknak, Hendel, Tomásnak gratulálni ehhez a munkához. ami a bizonytalan szerződéseket illeti, ezek az utóbbi években rosszabbodtak, ez a gazdasági helyzettel és a válsággal is kapcsolatos. Bulgáriáról beszélnék, a szürke gazdaságról, a bizonytalan szerződésekről, pozitív előrelépések voltak, és elfelejtettük ezeket a bizonytalan szerződéseket, de a válság óta ez egyre inkább előtérbe kerül. A nők esetében jellemző a bizonytalan szerződés, és itt nem fizetik ki a munkáltatók a megfelelő járulékokat, azután a gyermekszülés esetén is problémák vannak. Úgyhogy azt javaslom a szavazásnál, találjuk meg a módját annak, hogy a jelentést a szavazók, az európai közvélemény megismerjék, mert sok embert ilyen körülmények közé kényszerítenek, és ha ők látják ezt a szöveget, akkor látják, hogy a parlament támogatja őket. A szezonális vagy időszaki munkavállalók kérdése erre is hangsúlyt kell helyezni, és esetükben jogalkotásra lenne szükség a parlament és a bizottság részéről ami pedig ezt a szezonális vagy időszakos munkavállalást illeti, ezt a kifejezést is tisztázni kellene, ez főleg Európa déli részében volt jellemző, vagy jellemző, a mezőgazdaságban dolgoznak, adott klímatikus viszonyok között a munkavállalók illegális szerződések vannak, és általában természetben fizetik őket, és semmiféle szociális védelemben nem részesülnek. Szólnék arról a kérdésről is, amit Handel úr vetett fel, 60%-os SMIC vagyis átlag fizetés. Ez legitim vitákat váltott ki, ez most nyelvi problémát is jelent, mert most miről van itt szó, fizetésről vagy jövedelemről, a koncepciók változnak országról országra, és szerintem a kollégák nagy része ellenezte a szöveget, nem azért, mert ez a minimál jövedelem, vagy a minimális beilleszkedési jövedelem nincs jelen az országban vagy pedig a kormányok, vagy a szakszervezetek e, ezt nem állapítják meg, de sok kollega úgy gondolja, hogy ez szubszidiáris kérdés, és nem a közösségi politikának kellene erről dönteni, hogy a szociáldemokrata frakció ezt nem támogatja, de azért az utolsó verziót várjuk. Köszönöm, Jean Lambert asszony, majd Marian Arkin asszony. Jean Lambert asszony. Köszönöm. Van egy megjegyzésem erről a kérdésről. Úgy látom, hogy ez sok nehézséget okozít. Ha a különbségekről beszélünk, a jövedelem és a bír között, Szerintem világos, hogy a bér az, amit az elvégzett munkáért fizetnek, és ez nem mindig ugyanaz, mint a jövedelem. Mert a jövedelem jöhet valamilyen vagyonkezelő alapból, <clears throat> vagy valamilyen örökségből, vagy a TB-től biztosított, TB által biztosított jövedelemből. A múlt héten is volt erről szó, vagyis megtaláljuk-e a megfelelő szövegezést, vagy kifejezést erre, hogy érzékeltessük, mire is gondolunk. C kompromisszum. Ez az a munka, amit kifizetnek, tehát a elvégzett munkáért kapott fizetés, vagy bér, és a C kompromisszum beszél a szegénységről, szegénységi szintekről, vagyis van egy szint, amikor a szegénységről beszélünk, vagy a szegénység kockázatáról. A másik, hogy az embereknek mennyit kell fizetni azért, amennyit dolgoznak. Vagyis, hogyha dolgoznak, azt ki kell fizetni, de szerintem ez nem forradalmi gondolat. Látjuk, hogy milyen kompromisszum listánk van, meg azt is, hogy hogy lehet elérni a célokat. Úgyhogy ezt nem mondjuk ki, hogy hogy kell ezt a tagállamoknak elvégezni, hanem csak azt mondjuk, hogy ez az az összeg, amit szeretnénk bevezetni európai szinten, mint minimál bér egész Európában. Szerintem nagyon is üdvözlendő az, hogy miután megszülettek a vagyis ez meglepő, hogy már volt egy irányelv a nemek közötti egyenlőségről, és még mindig nem történt meg az egyenlő munkáért egyenlő bér biztosítása. Ami pedig a szezonális munkavállalókat illető, ha jól tudom, a bizottság már nyilvánosságra hozta a javaslatát, és ez a LIBE szakbizottságba is elkerül majd, és a mi bizottságunkba is, mert ez a jogokkal is foglalkozik. Köszönöm. Harkin asszony, meg Krisztenzen úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is Hendel úrnak köszönetet mondok a kitűnő munkáért, és a jó együttműködésért a vélemény kialakítása során, ami a kompromisszumokat illeti, A kompromisszum gondunk van azzal a részsel, ami úgy kezdődik, hogy encourages the need, stb for a living income eredetileg az volt, hogy stresses the need, azután encourages le, de encourages the need for a living income, ennek nincs angolul értelme, nem tudom, a többi nyelve van-e. Azután access to full social security benefits, uh, working full-time or part-time. Egyes országban néhány uh, szociális jut adóztatás a járulékokkal van összefüggésben. Talán ha a full time, a teljes időt törölnénk, akkor talán ennek jobb lenne az értelme. A B kompromisszum rendben van, a C-vel megint gondunk van, sokan említették az EU célokat, a részleteket most nem mondom el, mert már ezt hallottuk, de ezzel gondunk van. A többi kompromisszummal nincs bajunk, de a szóbeli módosítás nyolcas bekezdésre vonatkozik ez. Ez más, mint ami a szavazati listán van. Work, caring, hotel work, catering and domestic services in the posting of workers directive. That's the first sentence here. A kiküldött munkaerők, ez itt az első. Sentence. So I'd like to clarify if az első mondat, de azután a kompromisszumban nincs benne ez a mondat. Már a kiküldött munkavállalók irányelvét felül akarjuk vizsgálni, erről már szó volt. Nem tudom, hogy ezt valaki tudja tisztázni, de talán más munkavállalói kategóriát is be kellene ide vonni, majd ezt a felülvizsgálatnál megnézzük. Talán az előadó tudná ezt tisztázni. Meg kell nézni, hogy ez a két szóbeli módosítás a két listán egybe hangzik e Krisztensen úr a szó most. Tak, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, mert bizonyos agájaim, agájaink vannak a skandináv országok szintjén a minimumbér kifejezésével kapcsolatban, és hogy hogyan lehet értékelni a minimumbéreket. Amikor azt figyeljük meg, hogy hogyan kalkulálják ki ezen minimál béreket, akkor belépünk abba a körbe is, hogy a nemzeti szinten hogyan működik mindez. Dániában például a jogalkotás nem ismeri a minimál bér kifejezését, számos bérformánk van, ágazatonként minimál szinten megállapítva amikor a kollektív szerződésekre vonatkozó tárgyalásokat folytatják, akkor a minimálbérek 60%-ának megfelelő bérnyújtásával kapcsolatban konfliktus helyzetbe kerülünk, hogyha a munkavállalók szabad mozgására gondolunk. Már pedig én gondolom, hogy az előadó úr, Handel, Handel úr nem akarja, hogy ez a konfliktus kialakuljon. És valahol az Európai Bíróság sem tudna dönteni a kérdésben, mert a 60%-os uniós átlagbér legalább 60%-ának megfelelő bérnyújtása, mint olyan, lehetetlen. Dániában, skandináv országokban általában. Úgyhogy egyetértek Lambert asszonynal, talán inkább mm, minimál jövedelemről kellene beszélni, és aztán szabályozni lehetne a különböző bevált gyakorlatok, kollektív nemzeti szerződések fényében. Mert hát a kifejezés, amit használunk ebben a ö, fogalomkörben, az eltérő országonként nem arról van szó, hogy mi nem akarunk ö, ide ebbe a témába beleszólni, sőt, de hát kolosszális feladatról van itt szó, és valahol az Európai Uniót olyasmire kérjük föl, ami nem feladata, amiben nem kell, hogy beavatkozzon. Nem arról van tehát szó, hogy mi nem akarjuk, hogy harmonizált rendelkezések szülessenek az európai foglalkoztatási piacon, szó nincs erről, de e, azt gondolom ezzel nem is lehet vádolni az északi országokat. Egyszerűen itt pontosítással éltem, és nagyon lesújtana minket, hogyha ezt a kompromisszumot a jelenlegi formájában fogadnák el. Most itt egy kompromisszumról van szó, azt is szeretném tudni, hogy igazából a kompromisszummal kiért egyet, és mi ennek a lényege. Itt nem egy frakcióról van csak szó, amely egy kompromisszumhoz hozzájárul. Remélem ezt tisztáznunk sikerül majd. Elnök asszony, most megadom a szót egy másik Thomas Mannnak, olyan eminens képviselőnknek, mint amilyen Thomas Handel. Thomas Mann úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thomas Handel minden bizonyal jó jelentést tárt erénk, érdekesnek találjuk, és számos módosítóval egyet tudunk érteni. Azt sem rejtem véka alá viszont, hogy a minimál bérek kérdéskör egy kicsit eltérő véleményre ösztönöz engem. Németországban mi megpróbáljuk ezt a megoldást megtalálni, de még egyenlőre nem sikerült valóban a célt elérnünk. A véleményeink tehát eltérőek, különböző intézményeink vannak, nem szeretném csökkenteni, alábecsülni a szociális partnerek szerepét sem, de megállapodást kell találnunk a régiók között is. Jó a szabályozás Németországban, hogyha a szociális partnerek elfogadják a szabályozást, hogyha egy százalékot, egy rátát meghatároznak, és valóban eljuttatják ezt a kormány elé, amely aztán ratifikálja azt, akkor érvényes, hatályos joggá válik, a szociális partnereknek a régiók gyakorlatát is mindenképpen ki kell teljesíteniük-e téren. Valahol viszont a munkanélküliséget nem növelhetjük egy ilyen rendelkezésen keresztül. Úgyhogy valahol világos definíciót kell európai szinten találnunk, és az e különböző álláspontokat közelítenünk kell. Amikor a a 38-as módosított nézem, vagy a 39-es liberális módosított, vagy a 40-est, akkor ugye látjuk, hogy mit is szeretnénk, milyen kezdeményezésekről van szó. Szóval érdekesnek tűnik mindez számunkra, mert szeretnénk, hogy a kollektív szerződések tárgyalására cél, cél irányosan lehetőség lenne, és a nemzeti jogszabályokat lehetne alakítani, de ez nem közös megközelítést jelent. A 44-es módosítomban világosan kívántam kifejezni magam, és elmondani azt, hogy a szociális partnereket hogyan kezeljük, hogyan lehet tisztába, tiszteletben tartani az ágazati öm, szabályokat. Mit szeretnénk mi? Az világos. Azt szeretnénk, hogy méltányos legyen a kapcsolat, hogy a munkavállalók a munkájukból megfelelő módon tudjanak megfelelő bérezés mellett élni, megélni, régiók és ágazatoktól függetlenül, és azt is el szeretném mondani, hogy ez irányba kívánunk ellépni, és úgy tűnik számomra, hogy ez egy fontos téma, ami a ö, többi ö, módosítót illeti nincs gondom bele. Elnök asszony, kére még valaki szót, ha nem, akkor az előadónak adom meg a szót. Elnézést, mondja az elnök asszony, félbeszakítva Handel urat. Hanzúi asszonyi még a szó előbb. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnézést kérek. Olaszországból épp csak beestem, úgyhogy sajnos nem tudom, hogy a napi renden hol tartunk, de mivel árnyék előadó vagyok a néppárt részéről a vélemény ezt kapcsolatban, ezért szerettem volna néhány megjegyzést megosztani önökkel, nem tudom, hogy Mannur mindezt elmondta már, ami a C kompromisszumot és a 41-es módosítót illeti, a néppárt véleménye a következő. a hetesről van szó, a hetes törlése, akár a C pontról legyen szó, akár a 41-es módosítóról, kulcsfontosságú kérdésről van szó. Ha nem, akkor a vélemény egészét el is vethetjük. Miért? Egyszerű oka van ennek. Nem értünk ugyanis egyet azzal, hogy beillesszük a közös politikát, azt a keret megállapodást európai szinten, amely ezt a kérdést célozná meg, mert ez nem kompatibilis a szubszidiaritás elvével. Lehet, hogy egy kicsit sarkosan fogalmazok, de túlzottan engedékenynek találom azt, hogy az ilyen kérdésekben olyan érvekkel ö, álljunk elő, amelyekkel már két héttel ezelőtt is foglalkoztunk, amikor a Figueredo jelentésről tárgyaltunk. Az álláspontunk azóta nem változott, két hét alatt nem változott, elképzelhetik önök is, tehát a véleményünk. Azt szeretném kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy való igaz, az Európai Parlamentben mindig afelől panaszkodunk, hogy a határozat hozatal milyen lassan hozatik meg, Szeretném, hogyha valahol itt most nem fecsérelnénk el az időnket, ugyanazon kérdéseket járjuk újra és újra körbe. Olyan kérdésről van itt szó, amelyet már megvitettünk alapjaiban két héttel ezelőtt a Figueiredo jelentés kapcsán akkor is kulcsfontosságú szavazásról van szó. Tehát a C kompromisszum és a 41-es módosító terén a pontunk világos, ellene fogunk szavazni, és számunkra ez alapvető fontossággal bír, ami azt illeti, hogy elfogadjuk övet sem a zárószavadáskor magát a jelentést. Nem tudom, hogy most redmondáns leszek-e, vagy nem, elmondta már valaki ezt, vagy nem. A a, az a szóveli módosítás, amely a, azon női munkavállalókról szó, szól, akik illegálisan dolgoznak és beteggondozást végeznek. Mi ellene vagyunk ennek a módosítónak, ennek a szóbeli módosításnak. Miért? Azért, mert valahol a legális és illegális bevándorlókat egy kalap alá vesszük. Márpedig ez valahol új illegális bevándorláshoz vezethetne. Ezért a jelentéstevőt, aki német, Persze lehet, hogy nem látja át a jelentéstevő, hogy mit jelent az, hogy az illegális munkavállalók Málta vagy Olaszország partjain tömegesen megérkezve mit jelentenek. Ha így lenne, akkor Lampedusába meghívnám őt, hogy lássa saját szemeivel, hogy milyen és az, amikor az illegális munkavállalók előzönlik Európát. Elnök asszony megadja a szót Handel úrnak, előadónak, hogy lezárja a vitát. Be kell vallanom, hogy néha ritkán vagyok néma vagy szótlan, de a legutolsó hozzászóláshoz egyszerűen nem tudok mit mondani, elnémulok. De Harkin asszonynak azt mondhatom, hogy itt egy eh, fordítási hibáról lehet szó a nyolcas pontban. Többet erről nem tudok mondani, de tisztázom ezt a kérdést, és a szavazás előtt időben elmondom a észrevétel, hogy mire jutottam, máskülönben egyetértek önnel. A minimál bérrel kapcsolatos észrevételekhez két-három észrevételt szeretnék magam is tenni. Kedves Mann kollega, nyomatékkal beszéltem arról, és Krisztenzen kolléganő, nyomatékkal beszéltem arról, hogy itt nem arról van szó, hogy egy nemzeti szabályt ágazati vagy vagy regionális, vagy nemzeti szabályt bármi mással helyettesítsünk. De talán azért mégiscsak lehetséges az, hogy az Európai Parlamentben egy céllal, célban megállapodjunk. Mégpedig, hogy a szegénység elleni minimálbére szükség van. Egyébként ez nem egy új cél, 2009-ben és 2008-ban is már a parlament elkötelezte magát a célok mellett. Abszolút nem arról van szó, hogy tarifális rendszereket, regionális vagy központi rendszereket, amelyek létrejöttek és működnek a tagállamokban, megszüntessek. Hát aktív szakszervezeti ember voltam az elmúlt 25 évben, éppen ezért pontosan tudom, hogy a tarifa autonómia, a bér autonómia roppant fontos. Nem arról van szó, hogy ezt alá akarnánk aknázni, veszélyeztetni akarnánk. Nem. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tagállamokban megállapítható, hogy a prekárius vagy bizonytalan foglalkoztatás annyira elterjedt, hogy már nem jön létre tarifális bér megállapodás. Azonban egy társadalomnak az a feladata, hogy célokat megfogalmazzon, például, hogy olyan bér alatt nem lehet senkinek se fizetni, ami bér nem teszi lehetővé a megélhetést. Ez pedig nem ideológiával függ össze, hanem a szociális államról alkotott elképzelésünkkel. Az északi államok tarifálérlés rendszere és bére alkurendszere nagyon kifinomult, ezt nem veszélyeztetjük ezzel a megfogalmazással, hanem sokkal inkább egy célt akarunk megfogalmazni, a célhoz vezető út sokszínű, sokféle lehet és a tarifa partnerek a, a bér tárgyalásban résztvevő felek, tehát munkáltató és munkaadó, munkavállaló döntenek, esetleg ha akarnak dönteni arról, hogy magasabb legyen a minimálbér, mint a nemzeti átlag az ő ágazatukban. Kérem tehát, hogy higgadtan fontolják meg, hogy nem egy nagy szociális állami elkötelezettség volna-e, hogyha ezt a passzust bent tartanánk a szövegben. A többi kompromisszumnál köszönöm, hogy a legtöbben támogatni tudják ezeket, és remélem, hogy holnap a véleményben, jövő, a véleményt holnap többséggel meg tudjuk szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Holnap szavazunk, ugye erről a kérdésről. A FAM szakbizottság, a Nőjogi Szakbizottság szeptember végén szavaz. A plenáris pedig októberben veszi rendjére. Utolsó napirendi pontunkat értük el, ez pedig nem más, mint a parlament 2011-es költségvetéséről megfogalmazott vélemény. Én fogok erről beszélni, én kaptam azt a tiszteletteljes megbizatást, hogy a kérdést megvizsgáljam. Költségvetési eljárásról van itt szó. De? Itt arról van tehát szó, hogy egy olyan véleménytervezetünk van, amelyel kapcsolatban 14 módosítót terjesztettek be a kollégák, sőt, már egy kicsit előre is dolgoztunk, a számszerűsített dokumentummal kapcsolatban még akkor is, hogyha az a dokumentum, amin elkezdtünk dolgozni, nem az a dokumentum, amelyel hivatalosan majd a véleményünket meg kell fogalmaznunk, mert a bizottság kidolgozott egy dokumentumot, ugye, másrészt pedig az első olvasatbeli megállapodást követően, a Lisszaboni megállapodást követően nekünk a tanács szövegével kapcsolatban kell kimondanunk a véleményünk. De hát lehet, hogy a jelenlegi szöveg a bizottsági javaslathoz képest kicsit magasabb vagy alacsonyabb összegeket tartalmaz, ahhoz képest majd finomítanunk kell a véleményünkön. Engedjék meg, hogy önök elé tárjam azt a véleménytervezetet, amelyet, mint mondottam már az imént, és ismétlem most önmagam, 14 módosító indítványt terjesztettek elő a kollégák. Magam is 9-et megalkottam ezekből, ezek nem újak a nap alatt, amelyek valahol a módosítók eljárásával úgymond szinte visszaél, beszélve egy kicsit finomít, világosabbá tesz fogalmazásbeli kérdéseket. Mindenki ismeri a játékszabályokat. Az eredeti szövegben ugyanis ezen módosítók még nem szerepelhettek. Ezen módosítókon keresztül tehát valahol tisztázunk egyes kérdéseket. Négy módosító Figueredo asszony tollából származik. Az egyik arról szól, hogy az Európai Szociális Alap válság arra adott válaszaként megkettőződik, a másik a progressz támogatásról szól, aztán a következő a kiküldetésben lévő munkavállalókkal kapcsolatos tanulmányok meghosszabbítását támogatja, a negyedik pedig a bizonytalan munkákra vonatkozó kísérleti tanulmány támogatására vonatkozik. Egy olyan kísérleti tanulmányra is történik utalás, amely az fiatal munkavállalók munkáját támogatja parlamenti dokumentumról, olyanról, mint olyanról nem tudok még beszámolni, de 32 módosítónk van. Én magam 16-ot benyújtottam ebből, 16 módosítóról van szó, tehát saját tollamból, amely számszerűsített adatokon keresztül öm, öm, fogalmazza meg a véleményjavaslatait. Ezen számszerűsített adatokban három új kísérleti ö, projekt is található, valamint egy már régi kísérleti projekt parlament által validált verziója. Ezen projektek megfelelnek azon döntéseknek, amelyeket a koordinátívok hoztak ez irányban. A 16 módosítóból az egyik egy új elemet vezet be, egy új aspektus, és azt javasolja, hogy az, a foglalkoztatási főigazgatóság kerete, költségvetési kerete emelkedjen annak érdekében, hogy az európai globalizációs alkalmazkodási alaphoz, alap kifizetéseihez további összegeket alokáljanak. Portász úr például a, a foglalkoztatási DG-nél azt arra mm, használná fel ezt az összeget, hogy az egyes dossziék, akták kezelése, feldolgozási ideje csökkenhessen, rövidülhessen. Ez igen hasznos lenne számunkra. Hét módosítót kaptunk továbbá Bastos asszonytól, hatot Figeredo asszonytól, egyet pedig hírs asszonytól néhány szót engedjenek meg, hogy mindjárt be is számoljak ezekről. Ami a Bastos asszonyféle módosítókat illeti, az első ezek közül sajnos egy kicsit ellentmondásosan érkezik ide ahhoz képest, a módosítóhoz képest, amit most az imént vezettem föl. Annak indokán, hogy a kormányok költségmegszorításokat kell, hogy eszközöljenek, így a személyzeti és működési összegeket is azt kéri Bastos asszony, hogy csökkentsük a DG foglalkoztatási DG berkeiben. Márpedig ugye itt az előcsatlakozási eszköz csökkentéséről is szó van. Bastos asszony viszont azt javasolja, hogy bizonyos költségvetési tételeket emeljenek, és ugyanebben a szellemiségben, mint Figueredo asszony, Bastos asszony azt javasolja továbbá, hogy az ESA alapot is emeljék meg, más arányban, mint én, de ott van az impulzus, az ösztönzés ami az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot illeti, a saját javaslatomon túlmegy az ő javaslata, és van még egy javaslat továbbá, amely számszerűsítetten azt javasolná, hogy a Progress programot is támogassák. Ami Figueredo asszony módosítóit illeti, azok nagyjából a véleménytervezetben szereplő ESA módosítóknak felelnek meg, progressz szinten és hasonló, valamint a képzési és tájékoztatási dotációk is a munkavállalókat támogatnák. Hírsasszony módosítója pedig megfelel annak a módosítónak, amelyet én az imént már előterjesztettem, és amelynek témája egy olyan kísérleti projekt finanszírozása, amely azon fiatalokat támogatná, akik hamar lemorzsolódnak. Ahogy mondtam már, esetleg szükségünk lenne majd egy kis finomításra a módosítóknál, oly módon, hogy tényszerűbbé tegyük azokat, attól függetlenül, hogy új gondolatok felvetődnek-e vagy sem, Egyelőre ezen új gondolatok még nincsenek napirenden, mert hát elmondhatnám, hogy a módosítók benyújtásának határideje már lejárt, de hát a tanács által elfogadott szöveg fényében még további gondolatok persze megjelenhetnek, felmerülhetnek. Ezen túlmenően van egy olyan dokumentum is, amelyet figyelembe kell vennünk, ez pedig az a megjegyzés, amelyet a bizottság ö, fogalmazott meg a kísérleti projektekről és előkészítő fellépésekről. Most ezzel kapcsolatban a bizottság képviselőjének adnám meg a szót, hogy tájékoztasson minket mindenről. Mindjárt megadom neki a szót, és hát ezzel valahol végigpásztázni a már meglévő kísérleti projekteket, a bizottság kísérleti projekteit, a foglalkoztatási szakbizottság is utalt már erre, a költségvetési szakbizottságnak már megküldte a múltban évelején. Ezen túlmenően bizonyos javaslatokról is szó van, amelyeket egyéni taktársak mutattak be, képviselőtársak. Most így hirtelen nem is nagyon találom őket, de olyan 15 javaslatról van szó, amelyeket közvetlenül a Költségvetési Szakbizottságban terjesztettek elő az mm, illetékes képviselők. Üm, igazából ütemterv problémával küzdünk, de erre majd mindjárt utalok. Most azonnal megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy elmondhassa a kísérleti projektekkel kapcsolatos ö, ö, látáspontját, aztán pedig megnyitjuk az általános vitát. Gondolom Bastos asszony mindenképpen szólni kíván. Bizottság, Lömer úr, tessék. Jó napot kívánok! Ami a kísérleti terveket illeti, a bizottság erre reagált, 19-et eh, választottunk ki a 159-ből. Általában eh, osztályozzuk a különböző kísérleti projekteket eh, annak mértékében, hogy hogyan ítéljük meg őket megvalósítás szempontjából. A válaszok a jogalapot is jelzik, vagy azt, hogy minek alapján lehet ezeket végezni, vannak-e már ilyen jellegű akciók. Például volt egy olyan, amelyet nem lehet az ESZÁ-ból finanszírozni, vagy pedig az EÁK főigazgatóság is megnyilatkozott. Öt olyan projekt van, amely esetében úgy érezzük, hogy nem kellene hosszabbítani jelen pillanatban ezt a foglalkoztatási főigazgatóság végzi, és a projekteket évvégén kell elfogadni, azért, hogy a kedvezményezettek 2011-ben elkezdhessék a munkát, de talán az első reagálásokat meg kellene várni, és akkor kellene eldönteni, hogy a hosszabbítás szükséges-e. Hát így adtuk meg a válaszunkat. A foglalkoztatási fő igazgatóság nem tud irányítani 19 kísérleti projektet egyszerre, úgyhogy próbáltunk itt prioritásokat felállítani. Van még néhány megjegyzésem azzal kapcsolatosan, hogy mi történik majd a tanácsban. A tanács az összes kifizetési előirányzatot meglehetősen brutális, brutális módon csökkentette. Az egy az A1-es címsorban is volt csökkentés, és figyelembe véve a jelenlegi szintet, 2011-ben bizony nehéz lesz majd kifizetni a különböző akciókat. Az 1 per B-ben jelentős csökkentés volt, mert több mint egy milliárddal csökkentették, de az ESA esetében kevesebb volt. A budget était d'une croissance assez faible par rapport à 2010. 2010-hez képest ez történt. Másik aggályos kérdés a tanácssal kapcsolatban, és az egyik módosítóra is utalnék, itt egy administratív sorra, az IPA, amely az előcsatlakozási eszköz, a tanács egyrészt azt javasolja, hogy 10 millió eurós kötelezettségvállalást ö, ö, vegyünk vissza, ahhoz képest, ami a több éves októberi, 2009-es októberi vállalást illeti, ezen ö, csökkentésnél arról van szó, hogy a csatlakozni kívánó országok a több éves programozásukhoz képest a struktúrákat nem tudják megfelelően előirányozni, és valahol nem tudnak számítani arra, hogy hogyan lehet majd a csatlakozást kivitelezniük. Az IPA tétel megvágása egyéb iránt a csatlakozás, csatlakozni kívánó országoknál, jelölt országoknál a monitoring, az értékelés és a pénzügyi ö, ö, ellenőrzésre lenne allokálva helyi ö, szereplők finanszírozásáról van szó. 1,3 millió eurós végrehajtásra került sor tavaly, 2010-ben 983 975 ezer eurós csökkentést eszközöltek, bizonyos helyi programok támogatása nem történhet meg át. 900 900 millió euróról van szó, 900 ezer euróról van szó, ami azt jelenti, hogy már a helyi ügynököket sem lehet majd finanszírozni. Hát ennyit beszámolóként. Ami a progresszt illeti, azt mondja, hogy a tanács csökkentette a tételt. Ez megfelel annak a megállapodásnak, amelyet közösen kötöttünk meg? amelyen keresztül a finanszírozást biztosítani kellett volna a mikrofinanszírozási kezdeményezésnél, vagy megkérdőjelezi ezt, ami a progresszt illeti nem voltam világos, csak a kifizetési ö, ö, kötelezettségvállalásokról van, előirányzatokról van szó. Kifizetési előirányzatokra utaltam. Bastos asszony, aztán Figereidó asszony. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, começo por agradecer a explanação. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni legelőször is az elnök asszony magyarázatát, aki maga jelentéstevője ennek a kérdésnek. A foglalkoztatásra előirányzott eszközök nagyon fontos szerepet játszanak. és persze figyelembe kell venni minden más öm, képviselő módosítóját is, akik más-más költségvetési sorokhoz nyújtottak be módosítót. Megerősíthetem, ami elhangzott a pilot projektekről, vagy a kísérleti projektekről. Három a projektek közül ö, támogatást kaphat, de itt valóban több részletet kellene ismernünk arról, hogy a foglalkoztatási főigazgatóságban csökkenteni akarják a munkatársak számát, és ez egy nagyon érzékeny kérdés. hiszen amikor megerősítésről beszélünk a költségvetésben, A munkahelyek megvédéséről, illetve az új munkahelyek teremtéséről beszélünk, akkor ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Az én 04101 és 04102 201-es módosítóim, illetve ezek a sorok éppen arra törnek, hogy ne legyen az emberi erőforrás területén csökkentés, hanem sokkal inkább az administratív kiadásokat csökkentsük. Nem akarunk tehát senkit sem kirúgni, elbocsátani, nem akarjuk az emberi erőforrásokat csökkenteni, sőt, pontosan a jelenlegi munkát akarjuk elvégezni, de felszólítjuk a bizottságot, hogy az administratív extra költségeket csökkentse. Ezen felül pedig azon költségvetési sorokat szeretnénk eh, prioritásosként kezelni, amelyek összefüggenek a foglalkoztatással. Például a munkahely teremtést szolgáló, vagy az ESF-be, az Európai Szociális Alapba való befizetéseket, ezeket meg akarjuk növelni. Az EURES, az EUROS programot is támogatásra érdemesnek tartjuk, 12 millióval akarjuk növelni ezt a programot, hogy a mobilitást öm, támogassuk. 12 millióval, vagy 2 millióval. Egy szóval az a lényeg, hogy a pilot projektek azok nagyon fontosak számunkra jövő évben is, hiszen a munkahely teremtést fontosnak tartjuk, különösen a krízis idején. Végezetül még egy valamit meg szeretnék említeni ez pedig a globalizációs igazodó alkalmazkodási alap kérdésével függ össze. 50 millió euróról van itt szó, 50, 5 nulla. Nos, az ötös módosítóban asszony arról beszél, hogy költségvetési normalizációra van szükség az európai globalizációs alkalmazkodási területén. Figueredo asszony módosítót nyújtott be, de sajnálatos módon itt mértékletesnek kell lennünk azon pénzösszegek tekintetében, amit kérünk. Dicséretes, üdvözlendő ez a megközelítés, de hát be kell látni, nincs elég pénz, nem áll rendelkezésünkre elég pénz. Tehát Figeridó asszony javaslata, hogy bizonyos költségvetési sorok ellátottságát növelje, egész egyszerűen nem reális, nem elérhető. Hát ennyit akartam csak mondani, elnök asszony, köszönöm. Eh bien, Madame Figueredo va avoir euh, l'occasion de... Figueredo asszonynak euh, majd euh, lehetősége lesz arra, hogy megvédje álláspontát. Presidente, as duas colegas que já se pronunciaram. Köszönöm szépen, két kollega már hozzászólt az én módosítomhoz. Nos, ezzel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. Hogyha, hogyha elismerjük is, hogy a tagállamainkban a lakosság nagy nehézségekkel küzd, lehet legyen szó munkanélküliségről vagy szegénységről, akkor általában hogyha koherensen akarunk eljárni, akkor tettekkel is, tettekre legalábbis javaslatokat teszünk, amelyek gyakorlati tartalmat is tartalmaznak, azaz valamilyen módon a megoldást körvonalazzák. Ezt kíséreltem én meg módosítomban, és az elnökasszony már hangsúlyoztam, már hivatkozott az én javaslataimra. És valóban itt az egyik ilyen nagy felvetésről van szó. A legtöbb ülésen felvetjük ezt a kérdést, nem másodlagos fontosságú kérdésről van szó. Ahhoz, hogy a szavakból tetteket kovácsoljunk, pénzre van szükség. Ezért nagyon fontos, hogy azok, akik felelnek a költségvetésért, ezzel tisztában legyenek. Hogyha tehát az egyes sorokban csökkentés történik, és a szociális sorokat meg akarjuk erősíteni, akkor ennek akkor ehhez meg kell érteni, hogy egy komolyan vendő szociális válsággal küzdünk, és az Európai Unió költségvetését nem lehet mindenhol növelni, ez teljesen világos, de nagyon súlyos válság tanúi vagyunk. Az én javaslatom pedig úgy hiszem, hogy igenis megvalósíthatóak. A általam kért pénz nem irreálisan sok. Hát van egy csomó más terület, katonai kiadások, ahonnan át lehetne csoportosítani a pénzt. De miről is van szó itt? A progresszról van szó. Hát a progressz a foglalkoztatásra koncentrál, valamint a diszkrimináció elleni fellépést szolgálja és az azonos jogok, azonos esélyek ügyét karolja föl férfiak és nők számára. A Progress programig egy ilyen specifikus programunk ezen a specifikus területekre még nem állt rendelkezésünkre. Úgy gondolom tehát, hogy az elmúlt a múltban ez az egész dolog talán jobban működött, de ezt a nem kielégítő működést helyettesíteni a progress. De hát persze itt ismét pénzről, mi másról, mint pénzről volna szó, és azt hiszem, hogy amit a tanács csinál, az teljes egészében elfogadhatatlan. Ezen szociális területek olyan fontosak és olyan sok probléma jelentkezik itt Európában, hogy egyszerűen nem látom, hogy a tanács miért merhetné csökkenteni a költségvetését, figyelembe véve a tavalyi költségvetési előirányzatokat, azaz összehasonlítva a jelenlegieket ezzel. Ez elfogadhatatlan szerintem. Ezért a progresszre vonatkozó módosításaim szerintem tökéletesen megalapozottak, figyelembe véve Európa helyzetét, illetve az Európai Szociális Alap működését. Az Európai Szociális Alap nem csak úgy kell tekinteni, ahogyan idáig működött, hanem új megközelítéssel kell tekinteni rá. A minimális bére vonatkozó ö, jelentés fényében kell az ESF-re tekintetni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy rendelkezésünkre álljon valamilyen költségvetési eszköz, amelyel a szegénység problémájára adhatunk választ. Az Európai Szociális Alap az egyik ilyen instrumentum, melyet e célok elérésére használhatunk. Maga biztos ismert el, hogy az Európai Szociális Alap itt fontos szerepet játszhat ezen a területen, és hát épp erről, pont erről volna itt szó. Természetesen az én javaslatom nem tudja összességében megoldani a szegénység problémáját, de legalábbis egy jó eszközre teszek javaslatot, amely az Európai Unióban segíthet a szegénység kiküszöbölésében. Lett legyen szó képzési, továbbképzési intézkedésekről, vagy a szegénység elleni harcról, az a lényeg, hogy ezek a megközelítések integráltak legyenek, célorientáltak legyenek, és valóban a szegény embereket támogassuk velük. Azt hiszem, több magyarázattal nem kell szolgálnom ahhoz, hogy javaslataimat megalapozzam és megvédjem. Úgy hiszem, hogy a nagy célokkal egyet kell érteni. Köszönöm. Merci, Madame Nadja. Köszönöm, Nadja is asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen. Jelentéstevőként különösen a kilences módosítóért tartozok önnek köszönetet, hiszen itt eh, a fiatalok munkához való juttatását helyezi prioritásos helyzetbe, és szól arról, hogy a költségvetésnek is ezt tükröznie kell. Ezen felül világosan beszél arról, hogy a fiatalok munkanélkülisége milyen szorító probléma. Mi is úgy látjuk, hogy nő a fiatalok körében a munkanélküliség. Aggasztó azt látni, hogy már szakképzettséggel rendelkező, vagy iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok is munkanélkül maradnak. Éppen ezért módosító indítványom az iskolából lemorzsolódók, fiatalok munka világába való visszaszerzését, integrálására vonatkozik, ezért nyújtottam be ezt a módosító indítványt, hiszen aggodalmam az, hogy minél több, hogy minthogy már a munkanélküliek között nagyon sok olyan fiatal van, aki rendelkezik szakképzesítéssel, vagy iskolai végzettséggel, Hát gondolhatjuk, hogy a iskolából lemorzsolódók még rosszabb esélyében vannak, hiszen őket még nehezebb kiközvetíteni. Az Európa 2000, az EU 2020-as stratégiában megfogalmaztuk, hogy csökkenteni akarjuk a lemorzsolódók számát. Ennek ellenére valószínűleg továbbra is a, egy évfolyam 10%-a le fog morzsolódni. Ezért úgy gondolom, hogy az EU és az Európai Parlament részéről jelentős jelzés és üzenet volna, hogyha pilot projektet, hogy magyarul mondjuk, vagy külföldiül kísérleti projektet eh, vezetnénk be, indítanánk útjára, amelyel ezeket a lemorzsolódó fiatalokat szólíthatnánk meg, nyithatnánk meg számukra a jövő esélyét úgy, hogy minél korábban összekapcsoljuk őket a cégekkel, a munkavilágával. A válasz erre az volt, hogy persze az ESF-ből finanszírozhatjuk ezeket a projekteket, de hogyha megnézzük ezeket a helyi projekteket, akkor láthatjuk, hogy ezek gyakran olyan fiatalokat is megszólítják, ezek az ESF-ből finanszírozott projektek, akik már rendelkeznek iskolai végzettséggel. Éppen ezért javaslatom, módosító indítványom lényeg az, hogy koncentráljunk kimondottan ezekre az iskolából lemorzsolódó, szakképzettség, szakképzésből ki pergő fiatalokra, lemaradó fiatalokra, és nyissuk meg számukra azt az esélyt ezzel a projekttel, hogy integrálódhassanak a munka világába, és láthassák, hogy nem vesztek el teljesen. Remélem tehát, hogy a mi szakbizottságunk támogatni fogja az erre vonatkozó módosítómat, és ezzel határozott jelzést ad a küldvilágnak. Köszönöm. Merci beaucoup, merci, euh, Köszönöm szépen, köszönöm az összes kollégának, aki hozzászólt. Kapcsolatba lépek majd mindenkivel azért, hogy megnézzem, sikerül-e megállapodásra, egyetértésre jutnunk, még akkor is, hogyha van itt néhány ellentmondás, amelyet meg kell oldanunk. Az igaz, hogy ami a foglalkoztatási főigazgatóságot illeti, és a globalizációs alkalmazkodási alap irányítását, a feltételeket. Remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, mert az, hogy mert most költségvetési szigorítások időszakát éljük, és senki nem tud teljes mértékben túllépni ezen a helyzeten, de arra is szükség van, hogy az EU fellépjen, és amikor Morán asszony jelentését szavaztuk meg, akkor mindenki elmondta, hogy mennyire ragaszkodunk ezen alap felhasználásához. Az EU-ban, a tagállamokban nincs rosszabb dolog, mint hogyha van egy EU eszköz, anélkül, hogy a kitűzött célt elkezdenénk megvalósítani, mert nincsenek rá meg az eszközök és ma látjuk, hogy nincsen fellépési kapacitás, mert a vizsgálati idő a kiremek esetén bizony nagyon hosszas. Ami az Európai Szociális Alapot illeti, majd meglátjuk, hogy mi történik a tanácsban, de szerintem tudjuk, hogy milyen kritikus álláspontok vannak itt, mi itt a tét, egyik oldalon ott van egy munkacsoport, Van Rompuy elnöklete alatt, aki a versenyképesség miatt aggódik, mi meg azért aggódunk, hogy a foglalkoztatás végül is mind továbbra is egyensúly hiányt mutat, és a szociális alapot közben csökkentik. Tudjuk, hogy ennek kisebbítő hatása van, és hogyha ezt az alapot föl lehet használni, akkor ez mindenképpen ösztönző, és a projektet meg tudjuk valósítani. Tehát ismét meg fogom önöket keresni, azért, hogy jó legyen a szavazási lista, minél többen osszák. Köszönetet mondok a bizottságnak a dokumentumáért, első alkalommal történt az, hogy ennyire pontos és explicit válaszokat kaptunk arról, hogy mi a bizottság megközelítése a javaslatokhoz, és a jó együttműködés szellemében ez számunkra nagyon értékes. Utolsó mondandóm, a kiegészítések azért, hogy a mi számadataink a tanács számadataival összhangban legyenek, ezt a titkárság meg fogja tenni. Van azért még egy utolsó kérdőjel, az ütemterv. A Költségvetési Bizottságnak nem tetszik a mi ütemtervük, és úgy gondolja, hogy ha elfogadjuk a szöveget szeptember 13-án, akkor kiszaladunk a határidőből, amit ők a módosítások előterjesztésére szabtak meg. Kértük a határidő meghosszabbítását, de ezt elutasították számunkra. De azért mégiscsak a határidő után is leadhatunk módosító indítványt, bár a Strasburgi plenárison rendkívüli ülést tartunk. Mondták, hogy ez nehézkes, egyebek, de kell valamilyen megoldást találni. Nem fogadunk el úgy egy költségvetési tervezetet, hogy nem foglalkozunk vele eleget, vagy lesz egy speciális ülés Strasbourgban, vagy pedig a Költségvetési Bizottság elfogadja majd a mi módosításainkat a határidő után. Szeptember 28-án és 30-án lesz mindenképpen a szavazás. Köszönöm a hozzászólásokat, befejeztük a ma délutáni munkát, és holnap reggel 9-kor találkozunk. A belga elnökséggel lesz egy eszmecsere, Joël Milké, foglalkoztatási és esélyegyelőségi miniszter, és Lorette eh, Onkelings eh, asszony, szociális eh, közegészségügyi miniszter, és Darden úr vesz ezen részt. Jó estét kívánok mindenkinek!